Allora, iniziamo i lavori della Commissione. Kollégáim, akkor kezdjük el a munkát, illetve folytassuk ott, ahol délelőtt abba hagytuk. 22-es számú petícióval, illetve napi rendel kezdjük. 1845 per 2013-as petíció. Roland Enger, Egger osztrák állampolgár fogja bemutatni. 14.658 aláírás van ezen a petíción, és egy Európai Unióra kiterjedő felelősségbiztosításról szól az atomerőművek baleseteire vonatkozólag. Elfogadhatónak nyilvánították a petíciót és mivel jelen van a képviselő, öt percre megadom neki a szót. Egy kicsit meg vagyok zavarodva, mert nem Reinhardt Ullik vagyok, hanem Roland Egger atomstop. Reinhard Úrig, a Globál 2000 képviselője máshol ül. because you, um, I'm starting for a moment. Dear Mr. Chairman, dear member. Tisztelt uh, elnökasszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a lehetőséget arra, hogy ebben a nagyon fontos témában felszólaljak. A Globál 2000 szövetség tagjaként, képviselőjeként. A 2011 márciusi atombaleset, óta, atombaleset után négy, néhány héttel küldtük ki minden európai országnak a követelményeinket. Azt követeljük, hogy azonnal zárjanak be minden magas kockázata működő atomerőművet Európában. Azt követeljük, hogy a régi atomerőművek életciklusát ne, hossz, ne hosszabbítsák meg, ne építsenek új atomerőműveket, és jogilag kötelező tervek elkészítését követeljük minden atomerőmű lebontására 2020-ig, és eh, a nukleáris ipar eh, milliós e, euróval való támogatásának befejezését is követeljük, valamint az Euratom szerződés eh, általi támogatását is, és azt követeljük, hogy az megújuló energiákat és az energiahatékonyságot támogassuk az nukleáris ipar helyett. Azóta, amióta ez a követ, kezdeményezés elindult, tartottak egy stressztesztet, de mivel ezt az atomipar vette a kezébe, illetve kontrollálta, minden atomerőművet működőképesnek és biztonságosnak nyilvánítottak. Ez azért kérdéses, mert a fukushimai baleset óta kiderült, hogy ez a teljes biztonság filozófia nem helyes, és hogy nem csak egy helyszínt érintenek ezek a balesetek, hanem nagyon könnyen több baleset, több helyszínt is érinthetnek. A fukushimai tragédia után úgy viselkedik mindenki, mint ezek a nagyon veszélyes régi atomerőművek nem is léteznének. Ezeket most, ezeknek az életciklusát meghosszabbították, ez pedig számomra és az általam képviselt 700 ezer ember számára elfogadhatatlan az a törekvésünk, hogy informáljuk és mobilizáljuk az embereket, és megpróbáljuk megakadályozni, hogy az új atomerőművek építését államilag támogassák, mint például az a nagy-britanniai Hinkley Point C atomerőművel, mert egy sor megoldatlan kérdés van többek között a nagyon komoly balesetek kockázata, illetve az atomhulladék tárolásának megoldatlansága. A Bécsi Műszaki Egyetem készített egy tanulmányt, ezt a Bécsi minisztérium is bemutatta, és ez azt mutatja, hogy igenis lehetséges megújuló energiák segítségével helyettesíteni teljes mértékben az atomenergiát. Ezért mi ezt szeretnénk elérni. Köszönöm. Thank you. And now the floor to... Köszönöm szépen. Akkor most Átád úrnak adom meg a szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a petíció benyújtójának a bevezetőjét. A 149. cikk az európai szerződésben az energia, ö, energiáról szóló, energia mixről szóló rendelkezések szerint a bizottság nem avatkozhat be abba, hogy egy tagállam milyen energiamixet alkalmaz, és így a nukleáris erőművek bezárására sem kényszeríthet senkit. De természetesen a, a balesetekre nagyon gyorsan reagálunk, különösen a fukushimai baleset fényében ellen. Minden atomerőművet stressztesznek vetettünk alá, mégpedig három lépésben. Először is egy önelemzést kellett elkészíteniük, aztán nemzeti, a nemzeti szabályozó hatóságok nemzeti jelentéseket készítettek, és olyan cselekvési programokat készítettek a tagállamok, amelyek a peer review ajánlások alapján a baleseti helyzetekre tudnának le, reagálni. Az elmúlt évben további intézkedéseket tettük, és ezeknek a végrehajtásáról majd lesz egy jelentés. Azon kívül a jelenlegi hatályos jogszabályokat is felül fogjuk vizsgálni, és a nukleáris biztonsági irányelvnek a módosítására is tettünk egy javaslatot. Itt különösen a nemzeti szabályozók szerepének erősítését célozzuk meg, valamint azt, hogy e, Európa szerte egységes nukleáris biztonsági rendelkezéseket állapítsunk meg, hogy az ellenőrzést többek között a peer review eszközével erősítsük, és egy olyan mechanizmust állítunk fel, amely harmonizált biztonsági útmutatásokat alakít ki, és ez itt tartozik az életciklus meghosszabbítása, illetve az új atomerőművek építése is, de az életciklus meghosszabbítása és az új atomerőművek építése természetesen a nemzetközi ellenőrzés alatt, de mégiscsak a tagállamok hatáskörébe tartozik. Mi viszont rendszeresen biztonsági ellenőrzéseket fogunk rész, indítani, illetve végezni, különösen akkor, amikor egy atomerőmű már az életciklusának a vége felé jár. Köszönöm. Grazie. Sì, c'è stato un... Köszönöm Úgy tűnik, hogy fölcseréltük a petíciók sorrendjét. Most akkor a 22-es napirendi, a 22-es napirendi pontot szerettem volna elindítani, de mégiscsak úgy történt, hogy a 23. napirendi pont tárgyában felszólaló petíció benyújtó kapta meg a szót. Reinhard úrig. A bizottság mind a két petícióra kellett volna, hogy reagáljon a 22-es napirendi pontról szóló petíció Európa szintű felelősségbiztosításról szól. Reinhardt úr, úrig, úr által bemutatott petíció viszont azt kéri, hogy vizsgáljuk felül az európai szabályozást annak érdekében, hogy az atomerőművek leépítését meggyorsíthassuk mivel hogy a jelenlegi rendszerben rengeteg hiba van. Úgyhogy a bizottság képviselője erre adott igen átfogó választ. Ezt csak azért mondtam el, mert hogyha valaki ezért szeretett volna szót kérni, akkor tudja, hogy mind a két petíció tárgyában fogunk közös vitát tartani. Most először Auken asszony kapja meg a szót tehát a bizottság információjára reagálva, ez az egész biztosítási kérdés ö, ö, akartam meg, megállítani az, például a, a dániai ö, atomerőmű alkalmazást is, és ez még Csernobil előtt volt már nagyon előre haladott volt a nukleáris energia felhasználásának tervezése, és aztán egyszer csak megjelent egy jelentés arról, hogy egy svéd atomerőmű, ami Lányához nagyon közel fekszik, a Bárszebek nevű, hogyha ott lett volna egy e, atombaleset, akkor az hogy hatott volna a környékre és aztán ezért történt az, hogy ugye mivel kiderült, hogy, hogy egy olyan nagy társaság sem létezik, amely hajlandó lenne a viszontbiztosításra egy olyan társaság sem létezik, amely hajlandó lenne a felelősséget vára, vállalni egy ilyen balesetért, a, ezért ez nem jött létre. Persze, hogyha ebben lenne valami pénz, ha ebben lenne valami, ami megérné, akkor megtennék, de ez nem, nem, nem ez a helyzet, és ez győzte meg a Dán nyilvánosságot arról, hogy inkább tartsuk magunkat a biztonságos választásokhoz, és hogyha senki nem gondolja úgy, hogy biztonságos biztosítani egy atomerőműveket, atomerőművet, akkor ez biztos azért van, mert egyszerűen az egész úgy, ahogy van, nem vállalható és nem biztonságos, és ezért döntöttünk úgy, hogy nem vezetjük be a nukleáris energiát Dániában. Na most a bizottságnak mondom, ugye a nukleáris biztonság lenne valóban az önök fő célja és, és legmagasabb prioritása. Érdekes lenne, hogy hogy tudnak valakit, például engem meggyőzni arról, hogy önök többet tudnak a biztonságról, mint a biztosító társaságok. És hogy vajon miért gondolják önök azt, hogy ezt nemzeti szinten meg lehet oldani? Miért gondolják azt, hogy semmi ok nincs az aggodalomra? Mert hogyha ez így lenne, és hogyha lehetne biztosítani az ilyen eh, létesítményeket, akkor ezt, akkor, akkor ezt valaki fel is vállalná. Tehát a kérdésem az a bizottság felé, hogy miért, nem, eh, miért van az, hogy senki nem vállalja a valódi biztosítását a nukleáris létesítményeknek. Elnök, köszönöm. Spanyol kollégán következik. Köszönöm. Ez az atomenergiáról szóló vita már nem első alkalommal jelenik meg szakbizottságunkban. Én is tanulja voltam már többször. Én mindig azt mondtam, hogy az atomenergia a múlté, nem a jövőjé. Annak ellenére, hogy sokan mást szeretnének velünk elhitetni. Az emberiség jövőjét fenyegeti, hiszen nagyon közvetlen problémák kapcsolódnak hozzá a hulladékkezeléstől kezdve a lehetséges balesetekig, illetve a balesetek kihatásáig, amelyet például Csernobillal kapcsolatban láttunk. Jelenleg a felelősségbiztosítás kérdését tárgyaljuk, tehát hogy azt szeretnénk elérni, hogy az atomerőműveket üzemeltető társaságok megfelelő felelősségbiztással jelen, rendelkezzenek. Hát ha megnézzük ennek az eddig, eddigiekben nem volt semmiféle tapasztalható nyoma, ezért nagyon fontos lenne a probléma gyökerét megtalálni most. a jelenlegi vita fényében azt látjuk, hogy egy atomerőművet fognak lezárni, de nem tudom, hogy a spanyol kormány érdekei miatt, vagy a bezárás érdekei miatt teszik-e azt nálunk, vagy valóban a jövőről való komolyabb elgondolás miatt, de minden esetre az biztos, hogy a gyermekeink jövőjéről van szó. Én is kaptam egy szöveget Spanyolországból, amely felszólít minket arra, hogy komolyan vegyük ezeket a kérdéseket. El kell távolítani az atomenergiát a világ színéről, biztosítani kell <clears throat> azt, hogy a fúziós energia a múlté maradjon, mégpedig lehetőleg minél előbb. és a legesleg hatékonyabb módon. A nukleáris fúziós energia olyan jelenség, amelyen nagyon óvatosan kell bánnunk, és a jövő generációinak érdekét mindenképpen figyelembe kell vennünk. Ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, hogyha minél gyorsabban felszámoljuk a létesítményeket, és talán a felelősségbiztosítás is jó eszköze ennek. Köszönöm. Becker úré a szó. Köszönöm szépen. Megértését kérem, mivel ö, már most arról beszélek, hogy amikor a bizottság két petícióra válaszolt, akkor az, az, az, az azért nem, azt nem engedhetjük meg, hogy mivel véletlenül nem adtuk meg az első petíció benyújtó, benyújtójának a szót, akkor ez most már maradjon is így. Ezért megkérném, hogy a 22-es napirendi ponttal kapcsolatos petíciót most hagyjuk szóhoz jutni. Eddig valamiféle félreértés miatt nem sikerült neki ezt megtenni, nem követtük a napi rendet. Kérem szépen, hogy ezt tegyük meg, és adjuk meg a szót a másik petíció, tehát az 1845-ös petíció benyújtójának is. Elnök. Én megadtam a szót a petíció benyújtójának benyújtójának és a petíció benyújtója azt mondta, hogy átadja a szólásjogát a másik képviselőnek. Ő volt, akit én megemlítettem. Mr. Roland Egger? Yes, I gave the floor. Roland Egger úrnak adtam meg a szót, és ön uram azt mondta, Roland Egger megpróbálja megmagyarázni a helyzetet. Én úgy hallottam, hogy Reinhardt úrignak adta meg asszony a szót, és én viszont rám mutatott elnök. Valószínűleg nem hallottak helyesen, uram, hogy mit mondtam. Én az ön nevét mondtam ki, az ön petíciójáról beszéltem, önnek adtam meg a szót, ön pedig lemondott a szólás jogáról. Én így értettem de természetesen joga van ahhoz, hogy felszólaljon. Én úgy vettem, mintha ön úgy döntött volna, hogy ne szóljon. Én önnek adtam meg a szót. Eggert úr, persze nem probléma. Elnök, jó, akkor most megadom önnek is a szót, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen hogy a petíciót bemutathatom e, e, ezzel a nagyon fontos felelősségbiztosítási javaslat kapcsolatban. Tisztelt képviselők, tisztelt elnökasszony! A fukushimai katasztrofális baleset óta nagyon is világos, hogy egy atomkatasztrófa gazdasági következményei több száz milliárd euróra rúgnak. Az üzemeltetők viszont nagyon keveset, kevéssel járulnak hozzá a kártérítéshez. A felelősség ezzel kapcsolatban és az utáni, utána következő kártértés terhe pedig a közösségre hárul. Ez egy rendszer része, ugyanis a korlátolt felelősség azt érte el, hogy az atomreaktorok kezdetben minél attraktívabbak legyenek, és könnyebben elindíthatók legyenek. Na most van egy sor olyan megállapodás, amely azt mutatja, hogy mennyire korlátolt a felelősség, mennyire kevéssel kell keveset kell számolni ezzel. Az atomipar egy olyan privilégiumot szerzett ezzel a korlátolt felelősséggel, azonban ami ma már semmiképpen nem tartható. Öttinger biztos úr Fukushima után beszélt pontosan arról, sőt kilátásba helyezte azt, hogy lesz egy nyilvános konzultáció ezzel kapcsolatban, és nagyon világos szavakkal kifejezte, hogy az európai állampolgárok értik, és kívánják azt, hogy a helyzet megváltozzon. Azt mondta, hogy a feladata nem abban merül ki, hogy a biztonság dömping segítségével olcsóbbá tegye az atomenergiát, hanem abban, hogy ezt a helyzetet megváltoztassa, hiszen minden autóvezetőnek is fizetnie kell felelősségbiztosítást, akkor is, hogyha ez egy kicsit megdrágítja a közlekedést úgy tűnik, hogy ez a törekvése most már nem ö, érvényes, hiszen jelenleg is az van, hogy kb. 1 milliárd eurónyi értékű felelősségbiztosítást kell az atom atomerőműveknek készíteni, pedig egy számítás szerint egy európai atombaleset körülbelül 400 milliárd eurónyi eurónyi kárt okozna. Tehát 400 szorosát annak, amelyet az Európai Bizottság most javasol. Viszont nem irányelv formájában, vagy rendelet formájában javasolja ezt, hanem egy közlemény kiadását tervezi, amely véleményem szerint nagyon gyenge eszköz a bizottság kezében nem elég hatásos, nem fog megfelelő jelzést adni, a, nem fogja megfelelőképpen megváltoztatni a jelenleg is katasztrofális helyzetet. Köszönöm szépen. Ráta, do you want to add something? Áltár úr, szeretne valamit hozzáadni? Igen, szeretném elmondani, hogy az előző válaszomban a felelősség biztosítás kérdéséről nem szóltam csak arról, amelyről az adott akkor szóló petíció benyújtója <coughs> szólt. Üdvözöljük minden, minden érdekelt részvételét ebben a vitában. Tehát, hogy legyen egy EU szintű felelősségbiztosítási rendszer. Jó, jó időben jött ez a petíció, hiszen a bizottság már évek óta dolgozik ezen a témán, legalábbis 2007 óta. Például készítettünk egy harmadik fél által viselt felelősségről szóló tanulmányt. 2010-ben készített, szerveztünk egy konferenciát, és 2011 óta egy magas szintű munkacsoport már hatszor találkozott ebben az ügyben. Azon kívül e, az ugyanebben a témában volt már egy nyilvános konzultáció is, és ennek eredménye megmutatta, hogy valóban szükség van egy széles konzenzusra a nemzeti rendszerek összehangolására ezen a felelősségterületen és hogy az érintettek támogatják az EU-s szintű rendelkezéseket. Legtöbben egyetértenek abban, hogy a harmadik fél által okozott e, károk e, károkért viselt hát felelősség ügyében fontos az összehangolás a nemzeti nemzeti rendszereknek, és a határokon átnyúló kártérítések ügyét is meg kell néznünk. Ezért tartottunk egy második konferenciát ez év elején, és itt szűkítettük a tárgyalt ügyek körét, de a, a nukleáris felelősség biztosítás ügyében világossá vált, hogy még nagyon sok részlet kidolgozásra szorul. Ezek a kezdeményezések sokkal világosabb képet vázoltak fel a bizottság előtt. Valóban európai hozzáadott értéket képviselne egy ilyen összehangolás, és a jövőben lesz is majd erről egy közlemény, amely majd még még jobban ösztönzi a dialógust az érintettek között, és jobb helyzetet teremt a felelősségbiztosítás területén. Reméljük, hogy és, és biztosíthatom önöket, hogy az érdekeltek véleményeit a további lépések kidolgozása során is figyelembe fogjuk venni. Tehát elmondom, hogy folyik továbbra is a vita, és a bizottság nem nagyon szívesen és igenis szeretne további lépéseket tenni ebben az ügyben a jövőben is. Now, Mr. Becker. One minute. Becker úr, még egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Egy perc. Egy dolgot szeretnék leszögezni, a bizottság pozitív reakciója kimondja, hogy a felelősségbiztosítás, illetve a költségek arányáról van itt szó, hogyha ezt a bizottság nem jelenti ki, és nem vállalja az ezzel kapcsolatos jogalkotói felelősséget, akkor nem is érdemes tovább haladunk. Tehát azt kérem, hogy először a bizottság ezt jelentse ki. alla fine comunque abbiamo... Rendben van, köszönöm szépen. Végül is sikerült mind a két petíciót egymás mellett párhuzamosan megtárgyalni, mindazok, akik hozzászóltak, tulajdonképpen sok esetben mind a kettővel kapcsolatban szerettek volna véleményt elmondani. Becker úrral egyetértek abban, hogy örülnünk kell annak, hogy a bizottság ilyen pozitív módon reagált erre a kérdésre, úgyhogy Becker úrnak tényleg ebben igaza volt. És akkor most várjuk, hogy a bizottság malmai őröljenek, és várjuk, hogy a bizottság milyen eredményekkel fog előrukkolni. Tehát akkor kettő petícióról volt szó, 22-es és 23-as. Felvettük a kapcsolatot az ITRE szakbizottsággal is, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy megfelelő-e ez a petíció, vagy sem, tehát elfogadható-e, vagy sem. Reméljük, hogy az Ipari Szakbizottság minél hamarabb elmondja majd a véleményét, és elfogadhatónak tudjuk nyilvánítani ezt a két petíciót. Egyelőre természetesen a folyamat folytatódik, az eljárás nyitott marad. Még egyszer köszönöm szépen a petíció aláíróinak a munkát, illetve a petíció benyújtóinak, akik eljöttek a mai napon, és képviselték ezt a két rendkívül fontos témát. Szeretnék mindenkit megnyugtatni a felelő, hogy szakbizottságunk megfelelőképpen fogja kezelni ezeket a kérdéseket, és nyilván a következő parlament, a következő mandátum alatt a képviselők is megfelelőképpen fognak eljárni. A 22-est, 23-ast tehát nyitva hagyjuk, az eljárások folytatódnak. Nézzük akkor a 24-est, egy német állampolgárról van szó, 1103 per 2001-es petíció, és a temeléni atomerőmű bővítéséről van szó a cseh köztársaság területén. A bizottság képviselőnek fogom rögtön megadni a szót, hiszen a petíció benyújtója nincs ma itt velünk. Tessék a bizottságért szó. Köszönöm szépen. Nézzük, hogy hogyan is áll ez a petíció. A bővítésről szóló engedélyezési folyamat még nem zárult le, ez pedig azt jelenti, hogy a bizottság sem tud következtetéseket levonni azzal kapcsolatban, hogy a releváns környezetvédelmi szabályokat betartották-e vagy sem. Tehát egyelőre olyan helyzetben vagyunk, hogy monitorozzuk, ellenőrizzük ezt az esetet, és amikor az engedélyezési eljárás már előre haladottabb lesz, akkor megfelelőképpen fogunk reagálni. Kaptunk egyébként kiegészítő kérdéseket e-mailben Jár úrtól, úgyhogy engedjék meg, hogy röviden válaszoljak ezekre a kérdésekre. Az való igaz, hogy volt egy technikai szintű ülés a csehatóságok és a bizottság között. Ez nem kifejezetten a temelini atomerőműre vonatkozott, hanem inkább a vízügyi keretirányel végrehajtására általánosságban. Ugyanakkor ezen az ülésen a bizottság több ízben is elmondta, hogy szükség van arra, hogy a cseh köztársaság megfelelőképpen betartsa a releváns Európai Uniós jogszabályokat, és különösképpen a vízügyi keretirányelvet ennek az atomerőműnek a bővítésének kapcsán ami pedig a többi dokumentumot és eljárásbeli szabályt illeti, amelyeket Jár úr megemlített az e-mailben, amit elküldött nekünk. Nos, nagyon sok olyan adat van, amit nem kaptunk meg, nagyon sok olyan cseh dokumentum van, amelyeket Jár úr ismer, hozzánk viszont nem jutottak el, úgyhogy ezekről nem tudok nyilatkozni, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a temeléni atomerőmű bővítéséről szóló engedélyezési folyamat még nem ért véget. Vizsgáljuk tehát ezt az engedélyezési folyamatot, rajtuk tartjuk a szemünket, és ahogy lesz eredmény, mi is fogunk nyilatkozni. Jár úr, ilyen szó. Köszönöm szépen. Jaj, szeretném hozzátenni még azt, hogy ugye megint ugyanehhez az alapvető problémához érünk vida, vissza, hogy különböző jogszabályokra utal, és azt mondja, hogy nem illetékes az ügyben. Szerencsére nagyon nagy projektről van szó, és amikor aztán amikor az ellenőrzésnek vége, akkor kiderül másnap, hogy még nem nem fejeződött be, és akkor persze a bizottság ellenőrizheti, hogy voltak -e esetleg jogsértések. Tudom, hogy ezek, hogy más problém, projektekkel kapcsolatban, például a ö, szél ö, turbinákkal kapcsolatban sokkal nehezebb a helyzetük, hiszen ott előfordulhat, hogy a, a megvalósulás egész másképpen néz ki, mint a tervek, és azok, azoknak a problémáknak a kezelése nehezebb. Minden esetre a bizottság jól jó, hogy kijelentette, hogy szemmel tartják, figyelembe kísérik az ügyet, de azt ne felejtsük el, hogy mennyire fontos aspektusok vannak itt a Moldovának és az eh, Elbának vízminőségének a megvédése. Ez természetesen eh, eh, nem nem, ezt semmiképpen nem szabad figyelemmen kívül hagynunk, hiszen egy kisebb vízfolyásnak a szennyezése is problematikus lehet, ami a egy nagyobb folyóban jó, nagyon jobban jut. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor nyitva kell hagyni a petíciót, és meg kell nézni, hogy amikor befejezik ezt a projektet, akkor is minden megfelel, még majd, megfelele még majd a követelményeknek. If I heard you correctly, did you say hogy ha jól értettem, akkor azt mondta, hogy ugyanolyan nehéz szétszedni egy szélturbinát, és ugyanolyan nehéz leépíteni egy atomerőművet? Jobb. Következő a probléma. A bizottságnak a nyilatkozata, illetve a környezeti hatástanulmány még nincsen kész. Ez a tagállam dolga, hogy ezeket megtegyék, és majd utána lehet ezzel kapcsolatban ö, ö, lépni, utána lehet a panaszokat kezelni, amikor már kész lesz a környezeti hatástanulmány. Én azt mondtam, hogy amikor szél turbinákról van szó, akkor meg történhet az, hogy a szélturbina már ott áll, mert sokkal gyorsabban épülnek a szélturbinák, mint az atomerőművek. Egyébként nem akartam összehasonlítani a két dolgot. Auken asszony, hát meg még egy nyarol, nyaralót is nehezebb lebontani, mint egy, mint egy szélturbinát, mert ott sokkal nagyobb fok az infrastruktúra, az atomerőművel, aztán nem is beszélve. Sí, eh, Confronto inusuale in commissione tra la collega Ock. Szakbizottságban vagyunk, úgyhogy Auken asszony is jár úr magánbeszélgetését talán halasszuk későbbre. Úgy gondolom, hogy vannak más kollégák is, akik szeretnének hozzászólni, vagy Auken asszony szeretne még egyszer? Vagy legalább kapcsolja már ki a mikrofont. Csak azt szeretném elmondani ezekkel a szélturbinákkal kapcsolatban, hogy akik ezeket támogatják, azok azt mondják, hogy ezek nagyon könnyen szétszedhetőek és eltávolíthatóak, és hogy a probléma az atomerőművekkel az, hogy ezeket viszont nehéz megszüntetni és eltávolítani, úgyhogy én csak rá akartam világítani, hogy ez körülbelül annyira hasonlít egymásra, mint egy egér és egy tigris. Elnök, Rendben van, azt hiszem, hogy egy kicsit mellékvágányra terelődött ez a vita most, úgyhogy térjünk vissza a szakbizottság komoly munkájára. Nagyon sok esetben beszéltünk már atomerőművekről, atomerőművek bővítéséről is, új engedélyekről is, és az ezekre vonatkozó környezeti hatástanulmányokról. A petíció benyújtója, aki most hozzánk fordult, szintén hasonló aggályokat fogalmaz meg, ugye a most említett atomerőmű bővítésével kapcsolatban. És akkor itt van az Európai Bizottság, és az Európai Bizottság azt mondja, hogy egyelőre nem nagyon tehetnek semmit, csak azt, hogy a temelini atomerőmű bővítéséről szóló engedélyezési eljárást figyelemmel követik. Ugyanis a bizottság illetékessége csak akkor kezdődik meg, amikor az engedélyezési eljárást lezárták, és amennyiben akkor a bizottság úgy találja, hogy az Európai Uniós jogszabályokat nem megfelelően alkalmazták, akkor és csak akkor léphet fel. Több esetben is voltak már hasonló ügyeink, voltunk már vezetők, játszottunk már vezető szerepet hasonló ügyekben. Tehát dicsekedhetünk már néhány ilyen ügyjel, hogy ezeket sikerült elintéznünk. Most viszont úgy tűnik, hogy a bizottság várakozásra van kárhoztatva, és csak akkor léphet fel, hogyha az engedélyezési eljárás folyamán valami nem normálisat tapasztal. Ami magát az irányelvet illeti egyébként, ez még nem is lépett teljes mértékben hatályba, úgyhogy a bizottság egyelőre a régi eljárási modellek alapján kényszerül dolgozni, ez sajnálatos, de így van. Egyelőre mi sem tehetünk mást. Jár úr is megmondta, hogy az engedélyezési eljárás végét meg kell várni, addig természetesen nyitva marad a petíció, és az engedélyezési eljárás végén meg fogjuk majd nézni, hogy azok az aggályok, kockázatok, veszélyek, amelyekről beszámolt a petíció benyújtója, valósak, megalapozottak-e vagy sem, és utána a bizottság nyilván fellép. Úgy látom, hogy más nem készült, úgyhogy a bizottságot kérdezem, hogy szeretnél még valamivel kiegészíteni ezt a vitát. Egyelőre a petíció nyitva marad, az engedélyezési eljárás lezárultáig, és figyeljük az eseményeket, hogy azonnal reagálhassunk, amikor megnyílik az illetékességünk. Minden esetre köszönöm szépen a petíció benyújtóinak, hogy eljöttek. Heinz Mucek osztrák állampolgár petíciója következik. A Hirstetteni Bérlők Egyesülete nevében nyújtotta be ezt a petíciót 2383 per 2013 Bécs külvárosi részén tervezett új autópálya szakasz megépítéséről van szó, amely negatív hatással lenne a környezetre és az emberi egészségre. Itt van a petíció benyújtója. Quale do la parola per 5 minuti per illustrarci la sua petizione. Mucek úr, akinek 5 percre szót adok, hogy mutassa be a petícióját. Un momento organizzativo. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, képviselők, jelenlevők, az Európai Bizottság tisztelt képviselői. Hens Mucek vagyok, és um, a Hirstetten városát képviselem, alsó Ausztriából, Bécs környékéről érkeztünk. Most Werner Sándorfen kollégámnak adom át a szőt, ő fogja bemutatni, hogy miről is van itt szó. Wir sind hier. Jó napot kívánok! Azért vagyok itt, mert a Bécsi önkormányzat nem akarja meghallgatni a panaszunkat, egy projektről van szó, egy jelenlegi projektről, amely a jelenleg Dél-Ausztriában a városi, részben városi, részben vidéki környezetben az egyik legnagyobb méretű projekt. Nem fenntartható ez a projekt. Véleményünk szerint az Európai Uniós jogot is sértik a projekt elkészítői, 15 polgári szervezet fogott össze, őket képviseljük, de a gyermekeinket és az unokáinkat is képviseljük, akiknek jelenleg még nincsen szavazati joguk, de akikre majd később kihatással lesz ez a projekt. Először is nem volt megfelelő a polgári részvétel ebben a projektben, és az, ezt ugye az Orhuszi megállapodás szabályozza. Itt véleményünk szerint az Orhuszi megállapodást megsértették, hiszen nem vonták be a lakosságot még a tervezés szintjén, úgy, ahogy azt az Orhuszi megállapodás előírja. sajnos a helyi petíciónkat elutasították helyi szinten, nem vontak be minket a tervezésbe, nem hallgatták meg a szavainkat. Azt javasoltuk, hogy 2000 háromtól kezdve, hogy legyen egy megfelelő szintű környezetvédelmi hatástanulmány, de ezt elutasították. A petíciónk egy része tehát arról szól, hogy a polgárokat nem vonták be a várostervezésbe, illetve amit tettek, azt tulajdonképpen manipulatív módon úgy szervezték meg, hogy semmiféle lehetőségünk nem volt valójában beleszólni a dolgokba, semmiféle opciókat nem hagytak nyitva, semmiféle kommunikáció nem folytatódhatott ebben az ügyben. Most pedig a stratégiai környezetvédelmi hatástanulmány tárgyában visszaadom a kollégámnak a szót egy átfogó környezetvédelmi hatástanulmányt maig, máig sem végeztek el, az európai jogszabályok szerint pedig szükséges egy ilyet elvégezni, és egy környezeti megvalósíthatósági tanulmányt is el kellene végezni. Ezt nem tették meg és ezért az ezzel kapcsolatos irányelveknek a megsértését kell konstatálnunk. A, <clears throat> ebben az esetben tehát arról van szó, hogy ha nem készítenek meg megfelelő környezetvédelmi hatástanulmányt, akkor megsértik az európai jogokat. Itt látni ezen a rajzon, hogy hogy oszlanak meg a tervek, illetve hogy néznek ki. Ezek a zöld területek Natura 2000 természetvédelmi területek, és ezek a kis pontok azok, amelyek az osztrák védett állatok piros listáján szereplő állatok élőhelyei, és vannak nagy területű települések, ahol például 20 ezer fős településekről van szó, ezeket az építőknek, többek között építőnek, építőknek létesítették. Aztán van egy vonal, ami egy kétsávos új országutat, autópályát jelez, hogyha megnézzük együttesen ezt az egész képet, akkor véleményünk szerint a a kihatások stratégiai környezet, stratégiai hatástanulmájának elkészítése feltétlenül szükséges lenne, már pedig ezt elutasították. A szürke vonal az az, ami Bécsen keresztül a jelenlegi autópálya, és látszik, hogy itt majd hol csatlakozik az országúthoz, és aztán hol megy át megint egy autópályában, és a számok azt jelzik, hogy majd hogy fog változni a közlekedés aránya. Tehát annak érdekében, hogy egyáltalán engedélyezhetni lehessen ezt a projektet, ezt a, az autó út szakaszt, ezt át kellett építeni négy sávosra, annak érdekében, hogy megfelelő kapacitással tudja elvezetni a forgalmat, hiszen csak akkor, akkor lehet biztosítani, csak akkor abban az esetben lehet illetve csak erre az esetre vonatkozóan lehet a hatóságok véleményei szerint, illetve szükséges a hatóságok véleménye szerint egy környezeti hatástanulmányt készíteni, de mi úgy gondoljuk, hogy a teljes projekte vonatkozóan kellene, hogy legyen egy ilyen tanulmány. A kollégámnak átadom a szót, ő majd a levegőminőségre gyakorolt hatásokról fog beszélni. Itt az E, az itt mutatott irányelvnek megfelelő rendelkezéseket a, az EM 2,5 és más finomporra és más részecskékre vonatkozóan is rendszeresen meg, meg fogja sérteni ez az út. E, tehát a jövőben sem lesz majd lehetséges a célzott CO2 csökkentés elérése, amelyet amúgy az Európai Unió maga elé kitűzött rendszeresen túllépi egyébként is már a finompor tíz éve a finompor mennyisége az engedélyezett mértékeket, tehát egy olyan régióval van szó, ahol már is finompor problémával, részecske problémával küzdködnek, és ezt a tervezett kibővítési tervek majd még csak tovább fogják rontani. A környezetvédelmi hatóságoknak megvan a tapasztalata ahhoz, hogy ezt megbecsüljék, és szerintük a jelenleg eddig eddig megtett intézkedések nem elegendők arra, hogy az, az ott adott területen a kibocsátási értékeket a határok alatt tudjuk tartani. Azon kívül el kell mondani azt is, hogy a finompor a határokon átnyúló jelleggel is rossz hatást fog majd kifejteni. Még megmutatnék egy grafikont, amely eléggé magától értetődő, a sárga oszlopok mutatják a túllépéseket, amelyek naponta tapasztalhatók ebben a, ezen a területen. Ez most a téli fél év, és látjuk, hogy a zöld vonal jelzi azt, hogy hol van a határ. 2015-ös határ például az felső zöld vonal, és látjuk, hogy a PM 2,2-es értékek szempontjából is milyen súlyos túllépések vannak a régiónkban. Tehát összefoglalásképpen elmondanám, hogy a polgárok nem megfelelő bevonása, a védett állatok élőhelyeinek megzavarása, és egy átfogó stratégiai környezettanulmány el nem készítése, valamint a projekt nem megfelelő elkészítése, és a finompor határok be nem tartása. Ezek azok a pontok, ahol a projekt megsérti az Európai Uniós jogot. Kérjük tehát a szakbizottságot, hogy megértéssel és támogatással fogadja a petíciónkat, és az Európai Bizottságnak is támogatását kérjük, és szívesen válaszolunk esetleges további részletesebb kérdésekre. Köszönöm a figyelmet. Uh, um, Köszönöm szépen. A bizottság képviselője a szó tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és természetesen köszönöm szépen a petíció benyújtójának is az előadást. Ami a petíciót illeti, ez csak a múlt hónapban jutott el hozzánk, úgyhogy egyelőre még a felmérési időszakban vagyunk. Részletesen meg fogjuk vizsgálni mindezt az információt, amit a petíció benyújtója eljuttatott hozzánk, és a mai prezentáció adatait is figyelembe vesszük, valamint a most megrendezett vita eredményeit is. És amikor feldolgoztuk mindezt az adathalmazt, akkor természetesen néhány héten belül tájékoztatjuk a szakbizottságot a véleményünkről. Köszönöm. Becker úr. Elnök asszony, tisztelt bizottsági képviselő! tisztelt petíció benyújtók, nagyon röviden össze tudom foglalni a mondandómat. Kétség kívül a legkomolyabb és legsúlyosabb jogsértéssel, illetve ezekkel kapcsolatos vádakkal van dolgunk. Nagyon komoly és nagyon intenzív dolgunk van most ellenőriznünk kell ezt, és természetesen a bizottság bizottságnak itt cselekedni kell. Egy esetet kis emelnék, például amikor Melaudamőzbe volt egy sílift, amely több pontból, több nagyon, nagy, nagyon súlyos sértés közül csak egyet sértett meg a, a környezeti hatástanulmány követelményét, és akkor már a bizottság rögtön lépett. Itt pedig sokkal több jogsértésről van szó, ezért azonnali intézkedésre van szükség. Köszönöm, Péter Jári a szó. Köszönöm szépen a szót. Ugye Ausztriából érkezett a kérvényező, és a bizottság, tudom, hogy te, ha jól értettem, akkor tud valamit tenni. Én nagyon kérem, hogy minél gyorsabban tegye meg ezt. És hát kicsit kuncogva jegyezném meg, hogy úgy tűnik, hogy ez egy ilyen osztrák specialitás, hogy amikor nem tudjuk egész projekt, egészben elintézni a projekteket, akkor megosztjuk őket, és akkor hát, ha így több részben átmennek. De természetesen nagyon komolyan kell venni ezt a kérdést, azt nem lehet hagyni, hogy egy, egy, egy részét az autópályának meg beindítjuk, és akkor utána továbbépítjük a többit, ez így nem működik a gyakorlatban, és természetesen nem hagyhatjuk, hogy a környezetet megterheljék az ilyenfajta projektek. Kérem szépen, hogy a bizottság késlekedés és idővesztegetés nélkül lépjen ebben az ügyben, örülök neki, hogy eljöttek Brüsszelbe a petíció benyújtói, és tudják, hogy a bizottság is párbeszéd partner önök számára, és természetesen ezzel valamilyen módon tovább kell dolgozni. Nagyon fontos, hogy amikor az építési munkák <clears throat> elkezdődnek, akkor már nagyon nehéz mindent visszavonni, ezért nagyon fontos, hogy minél gyorsabban lépjünk. nyilván az, a, az lenne a legjobb, hogyha a bizottság már a tervezési fázisban be tudjon avatkozni, amikor még nem történtek meg a konkrét kivitelezési munkák, de hogyha már itt tartunk, akkor legalább most kellene minél gyorsabban lépni. One moment. Nobody else among... Egy perc türelmet kérnék a petíció benyújtóitól, a szakbizottsági tagok közül szeretne valaki hozzászólni? Hogyha nem, akkor jöjjenek a benyújtók. Nagyon szépen megköszönöm a e, projekt iránt tanúsított figyelmüket, problémánk iránt tanúsított érdeklődésüket, és ehelyett is közönnetet mondanék a petíciós szakbizottságnak azért, hogy van, mert ez egy kiváló eszköz, eszköze a közvetlen demokráciának. Nagyon fontos az európai polgárok és az unión számára tudni, hogy a hangukat meghallgatják Brüsszelben. Grazie per Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen a pozitív hozzáállást a bizottság részéről. Természetesen nyitva marad ez a petíció, figyelembe véve a bizottság válaszát. És ha már a bizottságnál tartunk, akkor kérném a bizottságot, hogy feleljen meg annak a kérdésnek, kérésnek, amit Jár úr elmondott, a gyors és pontos bizottsági fellépéssel kapcsolatban. Tehát várjuk akkor az Európai Bizottság véleményét, és természetesen fel kell vennünk a kapcsolatot az osztrák hatóságokkal is, a környezetvédelmi minisztériummal is, hogy ellenőrizzük mindazokat az adatokat, amelyeket a petíció benyújtóitól megkaptunk. Tehát nyitva marad a petíció, és meg fogjuk keresni az illetékes osztrák hatóságokat, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre, azokra a kérdésekre, amelyekre a petíció benyújtói is várják a választ. Köszönjük a petíciót, köszönjük a részvételt. Lépjünk tovább. Hozi Vázquez Gomez, 0559 per 2009. Itt egy autópálya út építéséről van szó, amely tönkretenne egy szevíjai parkot. Zsil van itt a petíció benyújtójának nevében, úgyhogy neki adok szót.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 ahogy a petíció benyújtója is elmutatta, hogy mi a célja ennek a ö, petíciónak. Ez a petíció mindenképpen azokat a károkat veszi figyelembe, amelyeket egy autóút szakasz okozhatna. Ez az EC35-ös autóút lenne, amelyik Szeviját érinti. Ez nem érinti a ö, körgyűrűnek az egészét. Kétségtelen, hogy annak idején ez a park közösségi finanszírozást kapott, azt meg kell mondani, hogy abban az idejében ez egy rehabilitációs projektnek a része volt, és közösségi eszközökből került 75%-ban finanszírozásra. Kétségtelen, hogy a spanyol hatóságok tudták azt, hogy ez a terület, ez egy e, városi infrastruktúra megvalósítására felhasználható terület. A bizottság által végzett vizsgálat túlmutat azon, amivel a petíció foglalkozik, mert az csak ennek a körgyűrűnek egy szakaszával foglalkozik. A bizottsági vizsgálat ennél sokkal kiterjedtebb, nem csak ezzel a konkrét projekttel foglalkozik, és ezzel a, az elkerülő útvonallal. A bizottság vizsgálata azt is vizsgálja, hogy milyen kritériumok vannak, ez és mi van a társfinanszírozott projekttel. mert a megfelelő infrastruktúrákhoz is terület tartalékolás is történt. Tehát nem lehet csak ezzel az autópálya szakaszsal foglalkozni, meg kell vizsgálni azt is, hogy, és hogy a korábbi finanszírozásokkal hogyan illeszkedik ez. Tehát ezek olyan megfontolások, amik meghaladják azt, amit a környezetvédelmi főigazgatóság végez, hanem itt komoly jogi kérdések is felvetődnek. A vizsgálatnak a célja a bizottság részéről annak ellenőrzése, hogy a környezetvédelmi irányelvnek megfelelő előírásait betartják-e erre az elkerülő autópálya esetében. Valamikor ezt elkerülő útnak nevezik, valamikor más terminológiával minősítik. Ez egy általános közlekedési rendszer, e, SE35-ösnek nevezik. Tehát ezek azok információk. Ezt a vizsgálatot a rendelkezésre álló információkkal végezzük. Lehet, hogy vannak olyan információk, amelyek kell mi nem rendelkezünk, és módosítanák a következtetéseinket. A rendelkezésre álló információ alapján a bizottság nem mondhatja azt, hogy ez az infrastruktúra már hatástanulmány tárgyát képezte volna a 2006-os időszakban, a városrendezési tervben. Senki sem tagadhatja, hogy a városrendezési terv, az általános városrendezési terv, az természetesen függ a környezeti hatásterülettől, de ennek a tervnek a jellege, ami egy tervezési eszköz, területfelhasználási és területbesorolási terv is egyben. Tehát ezen kell meghatározni, hogy hol mit lehet építeni, ez olyan jellegű egyelőre, hogy nem teszi lehetővé a különböző projekteknek az értékelését, amelyeket majd itt készíteni szeretnek. Tehát ezek a fejlesztési terveket külön-külön kell környezetvédelmi hatástanulmány tárgyává tenni. Amikor az általános városrendezési tervet nézzük, akkor az világos, hogy ez az infrastruktúra elemzés, ez nem e, olyan, lehet egyenre olyan részletes, hogy a konkrét problémákat beazonosítsuk és előírjuk a korrekciós intézkedéseket. Továbbá ez azokkal az információkkal történik, amivel akkor rendelkeznek, amikor a terv megvalósításra kerül. Ebben a konkrét esetben egy dolog világos, az SE35-ös autóútnak a megvalósítása különböző szakaszokból és terv szakaszokból áll össze, és így kerülne megépítésre az autópálya, tehát a körgyűrű. Tehát itten több projekt kapcsolódik egymáshoz. Ez egy olyan fázisban valósul meg, ami a városrendezési tervnek egy későbbi szakaszában van meg. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a tervnek, a tervet, hogyha megnézzük és értékeljük, azon pont, meg, annak alapján meg lehetne mondani azt, hogy milyen hatással lesz ez a környezetre, a természeti erőforrásokra. Továbbá a bizottságnál úgy gondoljuk, hogy nem tudjuk elfogadni azt az érvet sem, amelyet itt felhoztak, hogy ezeket a munkálatokat, ezt az út utcának tekintik, vagy átjárónak. Egyszerűen csak arról van szó, hogy út, út lesz, tehát út tehát az egyes és kettes mellékletében szerepel ez az irányelvnek, amelyek olyan projektek, amelyeket környezetvédelmi hatástanulmány alá kell vetni. Úgy gondoljuk, hogy ez az értelmezés már több alkalommal elvetésre került az Európai Bíróság által, ugyanis egyértelműen kimondták, hogy a környezetvédelmi hatástanulmánya tanulmánya az egyes projekteknek a közlekedés javtása érdekében mindig az egyes kettes mellékletnek megfelelően kell elvégezni, és hogyha ennek jelentős hatása van természeténél fogva a környezetre, akkor kell környezeti hatástanulmányt végezni. Mindenki tudja, a múltban voltak már hasonló projektek, elkerülő utak, például Spanyolországban is, amelyeknél ezzel az érvel éltek, olyan érvel, amit a bizottság is elutasított, és egyébként az Európai Bíróság pedig egyértelmű ítéletet hozott. Tehát mindezen okoknál miatt a spanyol hatóságnak közöltük, hogy azonnal egy szabálysértési eljárást fogunk indítani Spanyolország ellen. Grazie alla Commissione. Il... Köszönöm szépen a bizottságnak. Meyer úr következik. Al peticionario Eh, Köszönetem szeretnék mondani a petíció benyújtójának, aki lehetővé tette, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Nagyon jól ismerjük, mi akik ismerjük a parkot, mi pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent Sevilla városának. Ennek történeti jelensége van, ez a városnak a tüdeje, az állampolgárok maguk mindig is követelték egy ilyen természeti területnek a létrehozását, és ez a park nagyon fontos, 86 hektár, és a légszennyezéstől véd. Voltak itt példák, például a konyhakertek, a szomszédságban iskolai területek, tehát ez a park, ez mindig is példa volt az állampolgári részvételre több ezer diák veszélyt. Tehát én nagyon hálás vagyok a hogy ezt a kérdést az Európai Parlament elé hozták, és hogy megoldást találjunk, és meg kell akadályozni egy olyan intézkedést, ami mindenképpen egy súlyos agresszió lenne a zöld tüdeje ellen a városnak. Tehát azt kérjük, hogy akkor maradjon nyitva ez a petíció, és teljes mértékben egyetértek azzal, amit a bizottság képviselője mondta. Nem első alkalommal próbálják meg kiátszani ezt az európai irányelvet, és megkerülni a környezeti hatástanulmány készítését. Emlékszem, hogy Madridban is megpróbálták az M30-as autópályánál, amelyik Madridot szeli át, megpróbálták megtéveszteni a helyi önkormányzatot, és utcának nevezték folyamatosan, hogy ne kelljen környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni. És emlékszem, hogy az Európai Bizottság akkor is megnyitotta az eljárást, és az egyetlen lehetőség, hogy itten törvényszegésért eljárást indítson a bizottság. Most a ö, szevíjai önkormányzat az, amelyik próbálja magát kivonni az európai irányelv által előírt kötelezettségek alól. Ez egy út, városi út, és ebben az esetben igenis köz, kötelező környezeti hatástanulmányt készíteni. Ezért nagyon örülök, hogy ezt a petíciót idehozták. Az Európai Tanács az utóbbi időkben nem nagyon tett kedvünkre, de ebben az esetben meg kell mondjam, hogy ez nagyon jó dolog, hogy ez az eljárás meg fog indulni, ez abszolút szükséges. Ez lehetővé fog tenni valami alapvetően fontosat, hogy megőrizzük nevezetesen a parkot, az agresszív intézkedések ellen, amit itt meg akarnak valósítani. Tehát remélem akkor, hogy a petíció nyitott marad, nyitva marad, és nyomon tudjuk követni majd a, az eljárást is, és meglátjuk, hogy mit fog erre mondani a helyi közigazgatás. Az adminisztratív eljárás során remélhetőleg további információkat is kapunk, annak megfelelően, hogy ezt nyomon tudjuk követni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek, és valami hasonlót akartam én is mondani, csak egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, az európai pozitív, eh, nagyon pozitívan áll az Európai Bizottság ehhez, Számos olyan szemináriumon voltam, és egyéb esetekben is, hogy miért nem tartják be az irányelvet, mert a, a projekt még nem véglegesítették, ezt kell kivárni, azt kell kivárni. De ebben az esetben a bizottság helyesen járt el időben, meghallgatta a petíció benyújtóinak az esetét, nem ismerem a részleteket, de hogy itt hallgattam a kollégámat is, azt hiszem, hogy az állampolgárok is nagyon jó munkát végeztek, és gratulálok a bátorságukért, és sok sikert kívánok. Elnök, köszönöm. Janesz. Csak nagyon röviden. Egyetértek, és osztom az előttem szólók véleményét, illetve a petíciók benyújtóinak véleményét, hogy mennyire fontos, hogy meg kell őrizni és védeni a környezetet és ezt a Tamargio parkot. Azt hiszem, hogy az én vagyok az egyetlen szevíjai a képviselők között, és ahogy melyek kollega is mondta, hát én ismerem ezt a parkot, nagyon jól ismerem, nagyon nagyra értékelik a szevíjai lakosok ezt, és a különböző kerületek, amelyeket Torreblanca és más kerületek lakói, tehát ez rendkívül fontos. Az én véleményem szerint, és nem akarok elébe menni a dolgoknak, de a petíció benyújtójának abszolút igaza van, nem lehet más mondani. Nekem egyetlen egy dolog hiányzik mindebből, hogy igazán jobban lássuk a helyszínt, Tudom, hogy ebben a szakbizottságban egyébként nem is vagyok rendes tag, még csak póttag sem, de az adminisztrációnak a képviselői sok esetben nincsenek jelen. Nem vetem én ezt a szemére a sápetíció benyújtójának, de jobb lenne, hogyha ilyenkor itt lennének a hatóságok is, amelyek illetékesek. Mondjuk például a szevíjai önkormányzat vagy az andalúziai hatóságok, mert akkor egy a bizottság is itt elmondott néhány dolgot, de ő is csak írásos anyagok alapján tudta ezt megtenni, mert ezek a személyek, ezek a hivatalok nem képviseltetik magukat. De hát mindenképpen az a lényeg, hogy meg kell, nyitva kell tartani ezt a petíciót, és meg kell nézni, hogy hogyan mennek tovább a dolgok, és az Európai Bizottságnak pedig természetesen meg kell indítani ezt az eljárást, ahogy ezt elhallottuk. Elnök, Óken asszony. Ez egy ilyen déjà vu dolog, már amikor először jártam itt a petíciós bizottságban egy delegációval, akkor ketten voltunk és mentünk Madridba megné- megnézni az M30-asat. És nagyon sok állampolgár volt ott, spanyolok, és az volt a benyomásunk, hogy ezek mind az állampolgárok, de a madridi önkormányzattól is voltak. És valójában egyértelműen autópálya volt az ott, de Káje, azaz utcának nevezték. És hogy egyszerűen, úgyhogy egy óriási autópályát egyszerűen utcának neveznek, mintha egy kis utcácska lenne, ez mindenféle európai jogszabályt megsért. Természetesen nem fogadtuk el ezt, és aztán ellenőrzés, spontán módon is ellenőriztük ezt a törekvést, mert egyszerűen nevetséges volt, és egy sértés volt az összes állampolgárral szemben is, akik próbálták elérni, hogy egy megfelelő hatástanulmány, környezeti hatástanulmány készüljön arról, hogy mi a, milyen sérülékeny helyzetben vannak tehát mindössze csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon örülök, hogy a bizottság ezúttal ö, jól viselkedik, és világos, egyértelmű, kedvező választ adott. Remélem, hogy sikeresebbek lesznek önök. Ö, mert nagyon sokszor az is a probléma, hogy mire valami történik, addigra már megépült az autópálya. Ugye az autópályát is mondom Péternek, az is elég nehéz egy nap alatt elkészíteni, tehát, de nagyon sokszor már csak utólagos reagálás van, de nagyon örülök, hogy ebben az esetben minden lehetőség megvan arra, hogy itt, és nagyon támogatom az ügyüket ezt eh, próbálják megtartani, ezt a kis zöld területet Szevijában. Iturgáis úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem ismerem olyan jól ezt a helyet, mint Meyer úr, ezt a eh, parkot nem ismerem, csak az elmondottakból ismerem. Azonban eh, én is szeretném emlékeztetni Meyer urat, aki említette a, a önkormányzatot, hogy az illetékes önkormányzat, környezetvédelmi ügyekben illetékes önkormányzat, amely eldöntötte az SE35 megépítését, kedvezőnek minősítette ezt a, az utat Andalúziában. Az Izquierda Unida, a baloldali párt, nos, hát Itt van egyébként a városrendezési részéről is egy ö, ö, levél, ami fontos, ezt önnek is jó, hogyha ismeri, hogy mi, hogyan alakulnak a dolgok. A műszaki részleg azt mondja, hogy ez a ö, út szakasz építése SE35-ös és így tovább, már előkészít, már elő van készítve, és a közbeszerzés kiírása készen áll. Ez a szakasz egy a minisztérium 2014. Már, február 12-én már megkapta az engedélyt a szeviai önkormányzat részéről, és külön 29 különböző panasz nyújtottak be az önkormányzati hatáskörrel. És hogyha ezeket tanulmányozták, és meg, lesz a tájékoztatása is, és megerősítették a pozitív jelentéseket, akkor hozzá fognak látni, és átadják a városrendezési hatóságoknak, hogy adott esetben megvizsgálják, hogy jóváhagyható-e a projekt vagy sem. Következésképpen mondja ez a levél, miután eh, ez az általános irányelv még nem adott zöld utat a konkrét végrehajtásra. Tehát, hogyha nem hagyják jóvá, ha semmit sem hagytak jóvá, akkor azt hiszem, hogy túlzottan korai még ezekről a kérdésekről ebben a szakbizottságban beszélni. Tehát hagyni kellene ö, időt, hogy megtudjuk, hogy ho, me, milyen útba megy. Megadják-e a zöld utat, hogy elfogadják-e a javaslatokat. Mert ahogy említettem, ugye ezt a műszaki ö, ö, városrendezé, a, vár, a szeviai vár, ö, önkormányzat városrendezési osztályának a műszaki részlege írta ezt. Mayer úr. Igen, úgy gondolom, hogy segít az is, amelyet most hallottunk, hiszen teljesen világos volt, hogy a közú, közúti építési minisztérium az, amely a kompetens és az irányító testület itt. de ezt azért a bizottságnak is a biz tudomására akarom hozni. Mindenesetre az andalúz helyi önkormányzatnak nagyon kevés köz, kompetenciája van itt ebben a kérdésben. Általában azoknak az oldalára állnak, akik a parkot védelmezik, és mindig <clears throat> mindig tiszteletben tartották az Európai Uniós szabályokat. Elnök, jó, akkor még egy egyperces válaszra megadom a petíció benyújtójának is a szót. Igen, tehát a levelet megkaptuk, és tudjuk, hogy sok szervezet van, amely ezzel kapcsolatban dolgozik, és a bizottság most elkezdett az ESZE 35-össel e kapcsolatban alternatív útvonalakban is gondolkodni. Tehát lehetséges, hogy van egy alternatíva, és arra mi mindenképpen nyitottak vagyunk Egyelőre nagyon kevés információt, illetve helytelen információt kaptunk a regionális kormánytól, és ezt az információt is csak akkor kezdték nekünk továbbítani, amikor a bizottság kénytelen volt bele szólni az ügybe. Úgyhogy E, addig nem tudtunk mit kezdeni az ügyel, addig nem tudtunk semmit elérni az andalúz kormánynál. Most indultak meg a, e, ebben az ügyben a e, tárgyalások, és még mindig nem tudjuk tulajdonképpen, hogy az alternatív útvonal megépülhet-e vagy nem, hiszen költségvetési akadályai is lehetnek ennek de mi igyekszünk, hogy semmiképpen a parkon keresztül menjen az alternatív útvonal. Jánisz úr, köszönöm szépen, hogy ilyen kedves volt elnök asszony, és még egyszer megadta nekem a szót. Nem akarom újra nyitni a vitát, csak szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a legfontosabb kérdés az az, hogy ha a jövőben esetleg meghívnánk az andalúz régiós kormányképviselőit is ide. Ha meghívhatnánk őket, akkor erre megkérném a bizottságot, hogy ezt tegye meg, vagy akár a, az ezzel, ezért felelős minisztérium képviselőit, az infrastruktúra építésért felelős minisztérium képviselőt is meghívhatnánk. Azon kívül, most ahogy így belegondolok, ugye nem sokára vége ennek a jogalkotási ciklusnak, látja a petíció tisztelt benyújtója is, hogy nagyon sokan hiányoznak a mai ülésről. Én nem vagyok itt rendes tag, általában tele van a terem képviselővel, de most sajnos, ahogy már lassan lejár a mandátumunk, már inkább arra gondolnak a képviselők, hogy mindent befejezzenek, minden szállat elvarjanak, és kicsit már a következő ciklusra gondolnak. Én úgy gondolom, hogy megkérném önt is, hogy gondoskodjon arról, hogy ne felejtsük el az ön petícióját, gondoskodjon arról, hogy aktívan figyelemmel kísérjük az önök ügyét, és azon viszont ne csodálkozzon, hogyha legközelebb eljön ide, akkor már nem ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazokkal a képviselőkkel fog találkozni, hiszen minden új jogalkotási ciklusban új képviselők lesznek majd. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, különösen a petíciók benyújtóinak és a bizottságnak a tevékenységüket. Természetesen nyitva kell, hogy tartsuk ezt a petíciót. hiszen még nagyon sok feladat van ezzel az ügyel kapcsolatban a jövőre nézve, és figyelemmel fogjuk kísérni ezt a kérdést. Megpróbáljuk, megkérjük tehát önöket, hogy maradjanak kapcsolatban az intézményekkel, és hogy írjanak a és mi megpróbálunk majd egy helyi hatóságokkal ápolt kapcsolatot is kialakítani. Én úgy gondolom, hogy fontosabb le, fontos lenne az is, hogyha lenne egy meghallgatás ez ügyben, helyi szinten. De ahogy Janis úr mondta, természetesen mi hajlandók vagyunk ennek a megtervezésére, de gyakorlatban majd a következő ciklusban összeálló új szakbizottság fogja ezt megszervezni. Tehát megpróbáljuk majd meghívni a szevélyai helyi hatóságokat is a, arra az ülésre, amikor ez az ügy majd megint napirendre kerül. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Pues bien, continuamos con el último punto del orden del día. Folytassuk akkor a munkát az utolsó napi rendi ponttal, amely Carlos Alonso Szilárd úr, spanyol állampolgár által benyújtott petíció, mégpedig a baszkföldi olyola áruló ivóvízének minőségéről. Meg is adom önnek a szót, tessék. Jó napot kívánok! Hölgyeim és uraim, először is elmondanám, hogy az, ez, ezen a területen élők nevében szólok, és szeretnénk, hogyha a hangunkat hallathatnánk itt a parlamentben is, és leírhatnánk azt a helyzetet, amely jelenleg a, az Olyola víztároló körül kialakult. Ennek a vizét ugyanis szennyezik Szeretnénk támogatásukat kérni ennek a helyzetnek a megoldására, mert az autonóm régió hatóságai, a nemzeti hatóságok nem hallgatnak meg minket. Ezért kellett önökhöz fordulnunk, ezért kérjük az önök segítségét. Szeretnénk biztosítani azt, hogy találkozókat tudjunk tartani, hogy meghallgassák az érintettek hangját, hogy legyen egy kockázati elemzés, és hogy a baszk vízügyi hatóságok és a helyi hatóságok is foglalkozzanak ezzel az ügyel. 2012. októberében hallottuk azt, hogy a HCH vagy Lindán nevű igen mérgező anyag koncentrál, koncentrációja vízben magas szintet ért el. Nagyon óvatosnak kell tehát lennünk, meg kell próbálnunk kizárnunk, hogy ennek káros hatása legyen. 2008 óta több ízben is láttuk, hogy ennek a víztárolónak a vize szennyezett volt. Több ö, tízezer embert kiköltöztettek emiatt az otthonából. Márpedig ez a víz, víztároló csatlakoztatva van a vízhálózathoz, de úgy tűnik, hogy a vízrendszernek csak egy későbbi, későbbi pontján kerül megtisztításra a víz. A vízügyi keret irányelv nagyon szigorúan meghatározza a víz szennyezettségi értékeit, illetve azt, hogy ezek milyen határokat kell, hogy felvegyenek annak érdekében, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztessék. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy a víztárolóban észlelt értékek túlságosan magasak, tehát a hexaklór, ciklohexán, vagyis a lindán értékek túlságosan magasak, és a literenkénti 50 nanogram alatti értékekkel kapcsolatban, különösen a delta izomer tartalommal kapcsolatban egyszerű e, egyelőre úgy tűnik, hogy nem tesznek semmiféle lépéseket a helyi hatóságokat. A HCH jelenlétét már a területen termelt takarmányban is mértük 2009 óta, és egy kiló üledékben is 0,9 mikrogram értékű értékben voltak jelen, mennyiségben voltak jelen, voltak jelen ezek az anyagok, és egy, egyelőre úgy tűnik, hogy semmiféle védő intézkedéseket nem tesznek ennek a megel, megelőzésére. Márpedig így nem tudjuk ezt a problémát megoldani, ezért fordulunk önökhöz, hiszen az e területen élők ennek az egészségét, az életét fenyegeti a HCH. Szeretnénk megelőzni, hogy a probléma tovább romoljon, tovább terjedjen, és ezért szeretnénk különösen az népegészségügyről, illetve a lakosságnak a népegészségügyi kérdésekbe való bevonásról szóló irányelvre hivatkozunk. Szeretnénk, hogyha a bizottság a spanyol kormány rászorítaná arra, hogy tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy betartsák az Európai Uniós jogszabályokat. Szeretnénk, hogyha megtennék a megfelelő intézkedéseket annak garantálására, hogy helyi, illetve regionális szinten a hatóságok tiszteletben tartsák a környezetvédelmi jogszabályokat. Meg kell állítani ennek a víztárolónak az ivóvíz célú használatát, amíg a víznek a szennyezettségi értékei ne nem esnek az értékhatárok alá. Azon kívül szeretnénk, elvárjuk azt, hogy a helyi hatóságok megfelelő tájékoztatást is mindig megfelelő tájékoztatást nyújtsanak a lakosság felé erről. Köszönöm szépen. Fernando Gomez úrnak adom most megszót a bizottságtól. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság az most elmondott információt egy panasz által kapta meg, ezt 2013. októberében iktatták. Ezen kívül több írásbeli kérdés is érkezett különböző európai parlamenti képviselőhöz és ezekkel kapcsolatban a bizottság már adott válaszokat is. Ismerjük tehát a helyzetet, kapcsolatba léptünk a spanyol hatóságokkal annak érdekében, hogy ezeknek a bizonyos anyagoknak a koncentrációjára vonatkozólag adjanak nekünk adatokat illetve az ivóvízbe, ivóvíz tisztaságára vonatkozólag. Megkérdejeleztük azokat az intézkedéseket, amelyeket a spanyol hatóságok eleddig bevezettek. Szeretnénk biztosítani azt, hogy ezek a visszanyezési problémák megoldódnak. Jelenleg eh, csak részletes elemzések állnak rendelkezésünkre a helyzetről, ezért úgy gondoljuk, hogy eh, ajánlatos lenne egy további eh, kérdést intézni a spanyol kormányhoz a kísérleti keret keretében, és hogyha ezt a kérdést megválaszolják majd, akkor leszünk képesek egy határozatot hozni ebben az ügyben és így tudjuk majd garantálni azt, hogy az Európai Uniós jogszabályoknak megfeleljenek a helyi hatóságok. Köszönöm szépen, Fernández úr! Bastante conocimiento de la situación en Baracaldo, que es una localidad. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, amely egy, egy gyár, egy 90-es években bezárt gyár szennyvizéze miatt fertőződik most. De a régió más részeiben is vannak ilyen problémák. Barakaldóban azt láttuk, hogy nagyon fontos lenne a régió fertőzött területein visszaállítani a megfelelő <clears throat> szabályokat. Természetesen ez népegészségügyi kérdés, és ezeknek a nagyon veszélyes mérgező anyagoknak a testbe, szervezetbe kerülése fenyegeti az ott élők egészségét. A helyze, helyi és régiós hatóságok, például a Bilbaói vízügyi hatóságok úgy tűnik, hogy megpróbálják a megfelelő, megelőző intézkedéseket meghozni annak érdekében, hogy a területen élő állampolgárok egészségét ne veszélyeztesse az ivóvíz elfogadhatatlan minősége. Tavaly készült egy jelentés, amely a vízminőséget rossznak ítélte meg. Úgy tűnik talán, hogy a baszk kormány hozzáállása egy kicsit változóban van, de még mindig arról van szó, hogy az ott élők, a területen élők egészségét fenyegeti a vízhelyzet. Nagyon elítélendő ez a hozzáállás és ahogy hallottuk, a bizottságnak még nincs meg minden szükséges információja ahhoz, hogy további lépéseket tudjon tenni. Reméljük, hogy a baszkföldi és a biszkei hatóságok, illetve a vízügyi hatóságok és a vízművek meg fogják nekik küldeni a megfelelő információkat, és így végül is majd el tudjuk érni, hogy megszűnjön a vízszennyezés helyzete. Ezért kérem, hogy a petíciót hagyjuk nyitva, egészen addig, amíg a hatóságok meg nem küldik a bizottságnak a szükséges információt. Melyer úr él szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a petíció benyújtóinak, hogy megjelentek itt. Az elővigyázatosság elve kellene, hogy legyen itt lett a cselekvésünk alapja. Az európai intézmények időnként nagyon lassan működnek, már pedig most garanciákra van szükség arra, hogy ha az ember kinyitja ezen a területen a vízcsapot, akkor nem mérgező ivóvíz folyjon abból, ne veszélyeztesse az emberek egészségét a víz. Hallottuk, hogy mire van szükség, kell küldenünk ezért szerintem egy levelet az illetékes hatóságoknak, tehát a baszkföldi hatóságoknak, és azoknak a hatóságoknak, amelyeket kollégáim, kollégáim eddig említettek. levélben kell kifejeznünk aggodalmunkat, és fel kell őket szólítanunk arra, hogy ők is az elővigyázatosság elvét betartva járjanak el. Garantálnunk kell azt, hogy ebben az ügyben a vizet, amíg az túlságosan szennyezett, ne használják emberi fogyasztásra. Januárban feltettem egy kérdést a bizottság felé, azt hiszem a mai napig nem kaptam erre választ. Ez a kérdés aztán a Környezetvédelmi Bizottság napirendjére is fölkerül, de ahogy mondtam, választ még nem kaptunk, ezért nagyon fontos, hogy nyitva hagyjuk ezt a kérdést, ezt a petíciót, és hogy minél gyorsabban cselekedjünk, hiszen egy ilyen népegészségügyi kérdésben nem várhatunk, minél gyorsabban lépnünk kell annak érdekében, hogy a helyi hatóságok felgyorsítsák az intézkedéseket. Maya Garcia Hierro Garcia asszony. Igen, köszönöm szépen a szót. Igen, ez a teljes nevem, Hierro Garcia. Értékelem azt a, az erőfeszítést, amelyet Carlos úr tanúsított a szervezetek képviseletében. Szeretnék velük, szervezeteikkel és vele is kommunikálni annak érdekében, hogy minél jobban megismerjem a helyzetet. Nem tudtam még a helyszínen sem tapasztalatokat gyűjteni, de valóban aggasztó a helyzet. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönöm az erőfeszítéseiket. Nagyon nehéz idáig eljutni, tudjuk. Meghallgattuk önöket. És hát gyakran tényleg azt látjuk, hogy Brüsszelben el, Brüsszelbe eljutni és Brüsszelben meghallgatásra találni könnyebb, mint Baszkföldön a helyi hatóságok előtt most elemezni kell a rendelkezésre álló információt, és további információkat kell eljuttatni a bizottsághoz. Tudom, hogy e, itt ipari területekről van szó, és e, ezeken e, a területeken is élnek emberek, és nagyon gyakran szennyezett vizet kell fogyasztaniuk, szennyezett levegőt kell belélegezniük. Úgyhogy nagyon fontos, hogy minél több információt tudjunk szerezni, és le tudjuk ellenőrizni, hogy valóban megvan e annak a kockázata, hogy egészségre káros a víz, és indokolta a megfelelő lépések megtétele. De hát itt emberek fogyasztásáról van szó, vízfogyasztásáról, és egy olyan problémáról, amely egészségügyi kockázatot jelent. Ezért én is azt javaslom, amit kollégáim, és még egyszer köszönöm a petíció benyújtóinak, hogy eljöttek ide. Szeretném a szocialisták felé kinyújtani kezemet, és a többi képviselő felé. felajánlani azt, hogy működjünk együtt ennek a problémának a megoldásában. Elnök, köszönöm szépen, Gázia asszony, az LPP e nevében is nyilatkoznék, biztosítani fogjuk, hogy a petíció nyitva maradjon, és a Barakaldó Városi Tanács február 21-én, ahogy tudjuk, a, az egyik párt kérésére megrendelte a vízgyűjtő vízminőségének ellenőrzését. A, és a Baszk Szocialista Párt volt az, amely tulajdonképpen nem szavazta meg ezt a kezdeményezést. Mindenkinek, mindenkit meghallgattunk, tehát most is megkérdezem a titkárságot, hogy nyitva hagyhatjuk-e a petíciót, illetve hogy küldenénk-e a vízműveknek, az ottani vízműveknek, illetve a baszk kormánynak és a helyi hatóságoknak, valamint a nemzeti kormánynak is egy levelet, amelyben aggodalmunkat fejezzük ki. Azt hiszem, hogy az összes releváns testületet, testületet megközelíthetjük, megpróbáljuk kapcsolat, megpróbálunk kapcsolatot teremteni velük. Ha mindenki egyetért ezzel, akkor elmondhatjuk, hogy a napirendi pontokat mára bevégeztük, és a koordinátorokat szeretném arra megkérni, hogy fél hatkor jöjjenek vissza a koordinátori ülésre.